és uraim, az illetékes olasz hatóságok közölték velem, hogy Rosario Crocetta úr december 17-i hatállyal Szicília régió elnökének lett megválasztva, és Francesca Baracsú lép e napi hatállyal az ő helyébe. Crocetta kollégának gratulálunk a vágválasztásához, az általános közvetlen választások megválasztásáról szóró jegyzőkönyvnek megfelelően és az eljárási szabályzatnak megfelelően december 17-től megállapítjuk ezt a helyzetet, és Francesca Baracsú asszonynak az Európai Parlament tagjával való választását ugyanezzel a napi hatállyal elfogadjuk Baracsú asszonyt üdvözlöm körünkben az eljárási szabályzat harmadik cikke második bekezdése szerint teljes joggal vesz részt az ülésünkön egészen addig, amíg a mandátuma nem kerül megvizsgálásra, és azt nem támadja meg valaki, feltéve, hogy előzőleg írásban kijelentette, hogy nem rendelkezik olyan hivatalal, amely az Európai Parlamenti mandátum gyakorlásával összeegyeztethetetlen. Frida Brepulsz kolléganő az Európai Parlamenti mandátumáról való lemondását közölte velem január 31-i hatállyal a parlament, ezt tudomásul vesze, és az eljárási szabályzat negyedik cikkei alapján megállapítja ezen időponttól kezdődően a mandátum megüresedését. Az illetékes bulgár hatóságok Preszláv Borisovnak a január 1-i hatája való megválasztásáról tájékoztattak. Ő Iliana Ivanova asszony helyét foglalja el. Az új kollégát üdvözlöm, és emlékeztettem arra, hogy az eljárási szabályzat harmadik cikke második bekezdése szerint az ülésenken teljes joggal részt vehet, egészen addig, amíg a mandátum megvizsgálásra nem kerül, illetőleg azt nem támadják meg feltéve, hogy előzetesen írásban kijelentette, hogy nem rendelkezik olyan hivatalal, amely az Európai Parlamenti mandátumának gyakorlásával összeegyeztethetetlen lenne. Az illetékes román hatóságok közölték velem, hogy George Bikal, Becsali, nem tudom, hogy ejtik ki, Bekali vagy Becsali kolléga december 19-ével meg lett választva a román parlamentbe. A negyedik cikke értelmében megállapítjuk, hogy az ő mandátuma ezzel a nappal megüresedett, és értesíti erről az illetékes nemzeti hatóságokat. A illetékes román hatóságok Dumitru Sanfirescu kollégának a január 9-i hatája való megválasztásával megválasztására értesítettek, az előzőleg nevezett kolléga helyére kerül ő, üdvözöljük őt, és itt is szeretnék arra emlékeztetni, hogy Sanfirescu úrra ugyanazok az eljárási szabályzatbeli rendelkezések érvényesek, mint előzőkben elhangzott, teljes joggal vesz részt az üléseinken, feltéve, hogyha előzőleg írásban kijelentette, nem rendelkezik olyan hivatallal, amely az európai parlamenti mandátum gyakorlásával összeegyeztethetetlen lenne. Az illetékes görög hatóságok kérelmet juttattak el hozzám Spiros Danielis kolléga parlamenti mentességének felfüggesztése iránt. Ezt a jogi szakbizottságnak fogom az eljárási szabályzat szerint továbbítani. A e, jogi szakbizottság a december 17-i ülésén új tagoknak a mandátumát a harmadik cikke értelmében megvizsgálta,